Holnap kerül sor a következő ülésen június 9-e csütörtök 9-től 14 óráig és 15-től 17 óráig tanácskozunk, a napi rendet közé tettük, az Európai Parlament portálján megtalálható. Lezárom az ülést, valamennyiüknek kellemes estét és jó éjszakát kívánok. Danke.